napirendben az Európai Unió és Egyesült Államok között az Európai Unió származó pénzügyi üzenetadatoknak, a turizmus, stb. szolgáló megállapodás. Számos intézkedést hoztak már ezen a területen. A parlamentünk közvetlenül választott képviselőkből áll, és éppen ezért felelősek vagyunk a polgári jogok ügyében, és őriz, őriznünk kell ezeket a jogokat. Ez egy alapvető feladatunk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mennyire fontos a SWIFT más okokból. Éppen ezért egy megfelelő súlyozásra van szükség az egyes tényállások között. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett még elmúlt év novemberében Reinfeldt miniszterelnök urat, a soros elnöket megkerestem. Ő volt akkor a soros elnök, azzal, hogy halasszuk el a döntést, és a parlament döntését várjuk meg a Lisszaboni szerződés értelmében. Erre viszont nem került sor, sajnos. És az történt, hogy november 30-án a tanács egy idevágó határozatot hozott, a SWIFT-et elfogadtuk, aztán december 31-én egy újabb levelet küldtem Reinfeldt úrnak, a parlament két dolgot vár. Egyrészt az állásfoglalásunkat vegyük figyelembe, és teljes körű tájékoztatást kértünk a további tárgyalási fordulókról. Egy hasonló levelet küldtem Zapatero miniszterelnök úrnak is, aki a mostani soros elnök. Erre január 21-én került sor, és február 8-án újra megtörtént ez. Ezzel egyidejűleg Barózó úrhoz hasonló tartalmú levelet intéztem, kapcsolatot kerestem Hillary Clinton asszonynal is, más amerikai kormányzati képviselőkkel is tárgyaltam, kapcsolatba kerültem, és ezt nyilván tudják, különböző véleményeket gyűjtöttem, a dokumentáció rendelkezésre áll, az összes politikai frakciónak elküldtem ezeket a dokumentumokat, ami azt is jelenti egyben, hogy bár mikor betekintést nyerhetnek ebbe, ha felelős döntést akarunk hozni, akkor ehhez szükséges tájékoztatás. A mai vita rendkívül fontos, éppen ezért eh, nagyon örülök, hogy a tanács és a bizottság jeles képviselői jelen vannak, részt vesznek a vitán, ezt követően pedig egy vitára kerül sor, amelyet tükrözni kívánjuk a felelősségünket ebben a tényállásban. Most pedig in medias res. Janin Hennis Plasárt, a jelentés készítője. Kap szót. Köszönöm szépen, azzal szeretném kezdeni, hogy én is támogatom, hogy az Európai Unió kifelé tekintsen és az Egyesült Államokkal válvetve küzdjön. Ebben a keretben azt hiszem alapvető fontosságú, hogy tiszták, átláthatóak legyünk, hogyha meg akarjuk vizsgálni, hogyan működjünk együtt az Egyesült Államokkal, például a bűnöldözési célú adatfelhasználás esetében. A terrorizmus elleni küzdelem céljából az lévő adatfelhasználás alapvető fontosságú és szükséges, de világosnak kell lennem. A polgároknak bízniuk kell a biztonságuk védelmében Ezeket a célokat kell tiszteletben tartani, és azt kell mondjam, hogy a tanács erre nem volt képes. Sőt, az átmeneti eh, megállapodás eltér nagy mértékben az európai jogtól azzal kapcsolatban, hogy a bűnöldözési intézmények hogyan kap, juthatnak adatokhoz a különböző tranzakciókról, de a javasolt megállapodással pedig több millió állampolgár adataihoz lehet hozzáférni. Nem lehetséges az úgynevezett korlátozott adatkéréshez folyamodni, hanem a tömeges adattovábbítás valósul meg, így módon pedig az adatvédelem alapvető elveit, mint például a szükségesség és az arányosság elvét sértik meg, ezt utólag pedig nem lehet már korrigálni különböző mechanizmusokkal. Mindig szem előtt kell tartani, hogy a parlament nem azért van itt, hogy passzívan figyelembe vegye a tanács, illetve tudomásul vegye a tanács és a bizottság tevékenységét, hanem tény az, hogy nem szabad a hamis ígéreteknek hinnünk. Egyértelmű kötelezettségvállalásra van szükség, a tanács ezt támogatja, ezt elismerte múlt héten is, de nem tett még semmit ennek érdekében. A tanács azt állítja, hogy a magánélet és az adatvédelem szempontjait figyelembe veszi, ugyanakkor viszont a hozzáférés, hibakijavítás, illetve jogorvoslat lehetőségét nem biztosítja. Felszólítjuk a bizottságot arra, hogy fogadjon el tárgyalási iránymutatásokat. A tanács az, amely ezeket az iránymutatásokat elfogadhatja, de ezt még nem tette meg. És nem foglalkozik azzal sem, hogy én módon az EU pénzügyi titkosszolgálati adatait átadja, tulajdonképpen kiszervezi az Egyesült Államoknak. Valódi reciprocitásra, kölcsönösségre van szükség. illetve egy saját EU kapacitás kiépítésére kell gondolni. A tanács egyáltalán nem elkötelezett az adatmegőrzési irányelv tiszteletbetartásával, amely egyébként egyes konkrét adatmegkeresésekre is kitér. A push rendszer semmit nem jelent gyakorlatban, ugyanis a SWIFT tömegesen továbbít adatokat. Ez pedig aránytalan az ideiglenes megállapodás kereteinek megfelelően. A tanács pedig nem ad európai megoldást az adattovábbításra. Kérem, elnök úr, ön Elnök úr, hogy a pokolba mondhatnám azt az 500 millió európai polgárnak, hogy kiárusítjuk a fontos biztosítékokat, garanciákat, mert képtelenek vagyunk a sarkunkra állni, mert nem tudjuk, képtelen a tanács felvállalni a feladatát. Kérem, mondja meg, kíváncsian hallgatom. E, e, Köszönöm szépen. Megköszönjük a jelentéstevő hozzászólását. Most a tanács nevében Pérez Rubalcaba úrnak adom meg a szót. Señor presidente, señoras y señores diputados, quisiera... Köszönöm szépen. Mai beszédemet azzal kezdeném, hogy leszögezem. Spanyolország a Lisszaboni szerződést mindig is támogatta az első percek óta. Meggyőződésünk, hogy az új szerződés életbe lépése azt fogja jelenteni, hogy az európai intézmények közelednek egymáshoz, és közelednek az európai polgárokhoz. A parlament is részesedik ebben, a parlamentnek nagyobb szerepe van, a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülések terevel kapcsolatban sokkal komolyabb szerepe van a parlamentnek, nagyobb a hatalma. Úgy kezdem tehát a mai beszédemet, hogy elmondom önöknek, tisztelt képviselők, hogy közösen szeretnénk önökkel dolgozni, a tanács és a parlament szeretne szorosan együttműködni. A spanyol elnökség szempontjából ez a Lisszaboni szerződésből ered, illetve az Lisszaboni szerződés iránti elkötelezettségünkből. A tanács egyetért a parlamenttel abban, hogy az összes európai polgár számára garantálni kell a biztonságot. A szabadság egyik elengedhetetlen feltétele a biztonság. Közösen harcolunk a terrorizmus ellen, bármilyen típusú terrorizmus ellen. A szeptember 17-én, 2009-ben elfogadott parlamenti állásfoglalás értelmében a parlament fontosnak tartja, hogy folytassa a terrorizmus elleni harcot, illetve, hogy megfelelő egyensúlyt kell létrehozni a szabadságjogok, az alapjogok és a biztonsági intézkedések között. Így nyilatkozik a parlament szeptemberi állásfoglalásában. Azt hiszem, ez önmagáért beszélt. Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ebbe a keretbe helyezzük ezt a vitát. Új keret, a szerződés kerete segít nekünk, együtt kell működnünk, nekünk intézményeknek, egy közös célunk van, és nem új keletű cél ez, harcolnunk kell a terrorizmus ellen, mégpedig hatékonyan kell ezt megtennünk. Elnök úr, azt hiszem, mindenki megegyezik abban, hogy a társadalmunk, új társadalmunknak e, legutóbbi kihívása a terrorizmus. Ez rendkívül káros, halálos, és globális szinten ér, érezhető. Nagyon nehéz megszüntetni a terrorizmust, nincs hierarchikus rendszere, hierarchikus rendszere a terrorizmusnak, ezért nagyon nehéz ezzel kapcsolatban tájékozódni. Halálos áldozatokat követel a terrorizmus, ezért a frekventált helyeket különösen nagy mértékben kell védeni. Megelőzés, koordináció, tájékozódás, felderítés, ezzel a három szóval foglalható összes stratégiánk ezen fenyegetettséggel kapcsolatban. Nos, az összes ország megpróbált összefogni, külső és belső együttműködéssel szeretnénk jobban tájékozódni, jobban felderíteni a dolgokat, szeretnénk ezt a harcot közösen megvívni. Az Európai Unióra is érvényes ez. Közös nyomozócsoportok alakultak meg, közösen elemezzük az adatokat, adatcserére is sor kerül. Az Európai Unió és az Egyesült Államok ilyen keretben képzeli el az adatcserének, az adatcserével kapcsolatos egyezményt. Egyébként az egyezmény nélkül is folyik már évek óta az adatcseré. Két héttel ezelőtt jártam a Libe bizottságban, és sokan kérdezték tőlem, hogy mi ennek az adatcserének az eredménye. Ez egy nagyon fontos kérdés. Brugier bíró jelentését ismerik, eljutott ide ez a jelentés a parlamentbe. Szerinte 2009 alatt a TFTP nagyon nagy értékű ö, intézkedés volt, és ez alapján föl tud térképezni a terroristákat. Tudtuk, megtudtuk, hogy mi hiányzik a nyomozásokból, földrajzilag lokaliz, lokalizálni tudtuk a gyanúsítottakat, újabb gyanúsítottokat tudtunk felderíteni, és, mindez, és mindezzel ö, terrorista támadásokat tudtunk megelőzni. Eddig a jelentés. Nem csak 2009-re igaz ez, hanem korábbi évekre is, az Egyesült Államokban, Európában és máshol. Barcelonában 2008 janu- januárjában, Németországban 2007 nyarán, Londonban a július 7-i merényletek után. Aztán a 2004-es március 11-i madridi támadások után, a vangok gyilkossággal kapcsolatban, a bali bombával kapcsolatban 2002-ben. Nos, ezeket a példákat ismerteti a bíró jelentése. Az adatcserének tehát pozitív eredményei voltak. ki tudtuk vizsgálni a merényleteket, el tudtuk kerülni, meg tudtuk hiúsítani merényleteket, le tudtuk tartóztatni terroristákat, mielőtt még bünteteket követtek volna el. A SWIFT vállalat 2007-ben bejelentette, hogy megváltoztatja az adatbázisát, és ennek a hatását néhány hónappal ezelőtt érezhetjük ez alapján kellett megváltoztatni a pénzügyi alapokról szóló egyezményt. A 2009 nyári tanácsa merült ez fel, akkor kapta meg a tanács a mandátumot, és bizonyos bizonytalanság kísérte utána a Lisszaboni szerződés elfogadását. Ismerjük mindannyian, hogy milyen döntés született a tanácsban. Meg aláírták az átmeneti egyezményt, megállapodást, ez egy 9 hónapra szóló, 9 hónapra érvényes átmeneti megállapodás. Meg kell ezt itt a parlamentben szavazni, el kell ezt fogadtatni, hogy véglegesítsük ezt a megállapodást. Ez nem a lehető legjobb megállapodás, vagy a lehető legjobb döntés, de nagyon fontos a magán szféra védelme, és ez sokkal jobban megvalósul ebben az egyezmény tervezetben, mint a korábbi gyakorlatban. Azért is így van ez, mert plusz garanciák olvashatók ebben az egyezményben vagy megállapodásban, olyan garanciák, amelyek, amelyeket a maga a parlament javasolt, illetve a jelentőstevő javasolt. A spanyol elnökség figyelembe vette az Európai Parlamentben elfogadott állásfoglalásokat a parlament elnökének leveleit, illetve Hennis Plasert asszony jelentését, amelyet február 4-én fogadott el a Libe szakbizottság. Tegnap a tanácsban elfogadtunk egy nyilatkozatot, és ezt most összefoglalnám itt. Először is. A tanács kötelezettséget vállal, hogy állandó jellegű megállapodást köt az USA-val, ebben garanciákat vállal, lehető legpró- legjobban megpróbálja védeni a magánszférát, a, megfelelő, a nem megfelelő adatokat kihúzza, stb. stb. A jelenlegi megállapodásban meglévő garanciákat meg kell erősíteni, ez is ezek is természetesen részét képezik majd a állandó szerződésnek, vagy az állandó megállapodásnak és nagyon fontos az, hogy a data mining ne jöhessen létre az új megállapodás szerint. A Lisszaboni szerződés értelmében nemzetközi szerződést, nemzetközi megállapodást kell létrehozni ezzel kapcsolatban. Szeretném leszögezni, hogy a spanyol elnökség teljes mértékben elkötelezett a, a Lisszaboni szerződés iránt, illetve az alapjogi karta iránt. Ennek 8-as Ugyanakkor egyetértünk a parlament által megfogalmazott agályokkal. Tudjuk, hogy lehetséges a megállapodás véglegesítése. Timothy Geithnernek és Hillary Clintonnak, két Egyesült Államokbeli miniszternek elküldtük az ezzel kapcsolatos dokumentációt, és az amerikai kormány úgy nyilatkozott, hogy egyetért majd a parlament által elfogadott, vagy elfogadja majd a parlament által elfogadott álláspontot. Elképzelhető, hogy a tanács nem optimális munkát végzett ezzel kapcsolatban. Az viszont biztos, hogy ezen folyamatban sokat tanult a tanács és pontosan tudja a tanács, hogy milyen aggályokkal rendelkezik a parlament. A ma megvitatott megállapodás sokat tett azért, hogy biztonságosabban érezzék magukat, vagy nagyobb biztonságban érezzék magukat az európai polgárok Európában és a világon bárhol. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetni szeretném arra, amit már bevezetőmben elmondtam. Kaptam írásos választ a tanácstól a kérdéseimre, ezeket továbbítottam, ezeket a válaszokat a frakcióknak. A tanácsot reagál a mi elvárásainkra. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer ezt a magyarázatot és a tanácsi álláspont taglalását. Az Európai Bizottság nevében most Cecilia Malmström biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, soros elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy tegnap megbíztak bennünk, és igennel szavaztak az új bizottság összetételére. Nagyon érdekes első nap ez a munkámban, új feladatomban hogy pont ezzel a fontos témával kapcsolatban tartunk egy vitát ma délután itt a parlamentben. Az Európai Parlament nyilván nagy érdeklődéssel fordul e téma iránt, ez külön teljesen helyén való, ugyanis a TFTP-vel kapcsolatban azt a kihívást kell megoldanunk, hogy az adatmegosztást és az adatvédelmet egyszerre biztosítsuk, és az állampolgárok számára pedig a biztonságot, a magánélet védelmét is tudjuk biztosítani. Az Európai Parlament 2009. szeptemberében egy állásfoglalást készített ezzel kapcsolatban, és mi az adatvédelmi részt igyekszünk még jobban aláhúzni, amikor a hosszú távú megállapodásról tárgyalunk, megnézzük, hogy a megállapodás szerint az adatvédelmi jogokat tiszteletbe tartották-e, a megfelelő és hatékony jogorvoslat lehetőségét vizsgáljuk, illetve, hogy törlik az adatokat megfelelő idő után. A TFTP vel kapcsolatban vizsgálatok folytak, hogy ez mennyire eredményes például az Európai Unióban, és a jelentés azt mutatja, hogy beazonosítják azokat a személyeket, akik terrorizmussal vádolhatók. Ez azt mutatja, hogy a TFTP megbízható információkat nyújt a terrorizmus elleni küzdelemben, a tanács is utalt egyébként er-, ezekre a konkrét példákra. Jól tudjuk, hogy a terrorizmus kockázata egyes tagállamokban magasabb, mint valaha. És azt hiszem, hogy ha az átmeneti megállapodást a parlament elutasítja, akkor ez egy nagy visszalépés az EU biztonsága szempontjából. Sokan úgy tartják, hogy a TFTP-t folytatni akarják, mert ez előnyös volt korábban is, és a továbbiakban is ez lesz. Elmondták, hogy megbízható információt biztosít a TFTP a terrorista gyanús emberekkel, és ez pedig egy nagyon fontos forrása a titkosszolgálatoknak, például az Al-Qaida által inspirált terrorizmus elleni harcban. A TFTP nem az USA-t részesíti előnyben, hanem mindannyiunk érdekeit. Nagyon sok elhangzott az adatvédelem szintjéről a TFTP-vel kapcsolatos ideiglenes megállapodás tekintetében. Szeretném megkérni, hogy nagyon szorosan vizsgálják meg közelről ezt a megállapodást, ugyanis ez nagyon részletes, jogilag kötelező érvényű, kötelezettségeket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az amerikai pénzügyminisztérium milyen információkat dolgozhat fel. Például az adatfeldolgozás területét is nagy mértékben korlátozza, teljes mértékben tiltja az adathalászatot, és az adatbázisokat csak akkor lehet átvenni, amikor bizonyítható, hogy terrorizmus elleni küzdelemre szolgál egyértelműen az adatkeresés. Csak akkor lehet személyes adatokat kivenni az adatbázisból, hogyha egyértelműen bizonyítható, hogy az illető személy terrorista gyanús. az EU jogszabályoknak megfelelő adatmegőrzési időtartam van ebben a megállapodásban, illetve azt is láthatjuk, hogy adatvédelmi hatóságaink szerinti adatvédelmi kötelezettségeknek is megfelel. Ez alapján nem fogjuk átadni az összes SWIFT adatot az amerikai pénzügyminisztériumnak, hanem annak csak töredékét és ez semmilyen módon nem korlátozza az adatvédelmi hatóságok hatásköreit. Ha nem egyeznek bele ebbe a megállapodásba, az annak a védkét jelenti, beleértve az adatvédelmi biztosítékokat is. Az Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatok útján is hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, viszont akkor már az adatvédelmi biztosítékok nem lesznek érvényben és jelentős idő fog eltelni addig, amíg bármilyen alternatívát kitalálunk. Úgyhogy az adatvédelmi hiányosság, illetve egy biztonsági szakadék is kialakulhat ezzel. Végezetül pedig tisztelt képviselők, az átmeneti megállapodás átmeneti. Valószínűleg nem a világ legjobb megállapodása, biztos lehet javítani azt. A bizottság a mandátum tervezetet most véglegesíti, és hamarosan el is fogadjuk azt. Személy szerint kötelezettséget vállalok, hogy az Európai Parlament aggájait figyelembe vesszük, és hogy a magánéletet, illetve a személyes adatokat egyértelműen védjük az új megállapodásban. A parlamentet valamennyi szakaszban megfelelően tájékoztatjuk. Remélem, elnök úr, hogy ez a kérdéseikre választ jelentett. E, dziękujemy pani komisarz za te wyjaśnienia. Rzeczywiście... Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a számunkra fontos és tanulságos magyarázatot. Ezek bizonyos nyilatkozatok, amelyeket a tanács és a bizottság hangoztatott az imént abban az összefüggésben, hogy mi mit várunk egy jövőbeli tárgyalási mandátum kapcsán, és a, mit várunk a parlament bevonásától. Van azonban egy további fontos eleme a cselekvésünknek, felelősséggel bírunk időközben az európai jogalkotásért, és a nemzetközi szerződések területén is van felelősségünk, mint például a SWIFT megállapodás vagy szerződés esetében is. És ez egy jelzés kíván lenni, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikálását követően itt egy megváltozott helyzettel szembesülünk azt gondolom, hogy az új amerikai kormány ezeket a jelzéseket vette, és úgy gondolom, hogy tudatosul ez az új helyzet bennük, Rólunk tudni kell, hogy választotta képviselőként a polgárainkkal szemben felelősséggel bírunk, a polgári jogok védelme területén is ez egy alapvető kérdés, ezzel megnyitom a vitát. Az egyes frakciók hozzászólói következnek Strasser úr a néppárt nevében. Másfél percben parancsoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Először is szeretném Önt üdvözölni itt első munkanapján. Frakciónk részéről a teljes és kiváló együttműködést kínáljuk fel. A vitában rögzíteni szeretnénk, hogy jó partneri kapcsolatunk alakult ki az amerikaiakkal mindenekelőtt, ami a terrorizmus elleni fellépést illeti Másodszor szeretném elmondani, a polgárok biztonságára ért szállunk síkra, de ugyanez vonatkozik az adatvédelemre és a polgári jogokra is. Harmadszor szeretném elmondani, hogy szeptember közepén az iránymutatásokat a tárgyalásokkal kapcsolatban és az álláspontokat is rögzítettük és most szeretnénk látni, hogy ezeket átültetik a gyakorlatban. Negyedszer pedig biztos asszony szeretném elmondani, hogy felelősségünk van parlamentként. A parlament nem csak be kíván avatkozni, hanem nekünk felelősségünk van itt, és szeretnénk a bizottsággal és a tanácssal egyenjogúan együttműködni, és közreműködni. Nos, szeretném elmondani, nem tudjuk elfogadni, ahogyan ez a szöveg létrejött másodszor, és ezt is ki kell jelentenem, ha a tanács azt mondta, hogy alapvetően alaposan figyelembe vették a parlamenti állásfoglalásban szereplő pontokat, de egy néhány dolgot nem. Tehát a, például a, az adatok törlésére vonatkozóan, vagy a fellevitel kérdésében sem vettek figyelembe bennünket. Ezt mi így nem tudjuk elfogadni. Most szeretném rögzíteni, hogy csak amikor keményen léptünk fel, akkor kezdtek el mozgolódni az ügyben az amerikai külügyminiszter azt mondja, hogy semmit sem helyezett kilátásba, tehát úgy látom, hogy itt különböző információink vannak a tanácshoz képest, ilyen már előfordult korábban is. A tanács bátorító jeleket küldött, de garanciát távolról sem adott, ezt szeretném rögzíteni. Ezért azt mondom a saját véleményünket, és azt akarom, hogy ezt továbbra is vitassuk meg, hogyha meg lesznek a garanciák. Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Angolul is megismétli az elnök, kérem tartsák be, mert véges az időm. Máté Schulz következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Jonathan Swift az ír író a Gulliver utazásaiban Gullivert utaztatta, és elküldte a törpék országába Gullivert. Gulliver észrevette viszont, hogy az óriások országába érkezett. Egy kicsit most ez így tűnik nekem, hogy az amerikai diplomácia Gulliver szokásait követte, úgy gondolták, hogy az arapai Parlamenttel úgy lehet bánni, mint egy törpék gyülekezetével. Cecilia, egyébként gratulálni szeretnék a megválasztásához, hogy az egyik padból ült át a másikba. Nem csak az amerikai diplomácia tévedett itt, hanem az Európai Unió kormányai is tévedtek, akik úgy gondolták, hogy egy ilyen jellegű szerződést keresztül tudnak verni ezen a parlamenten, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy egy ilyen hiányossággal teli szerződéshez nem lehet hozzájárulni. Ez a az Egyesült Államok biztonsági ideológiának szellemét lehelli ez a szerződés, de nem abban a szellemben született, amit mi jogvédelemként látunk itt, és amit nekünk garantálnunk kell az Európai Parlament képviselőiként hatalmas adatmennyiségek átadása, ó, anélkül, hogy konkretizálnánk a konkrét esetben mi van, mi történt. Ez alapvetően ellentmondásban van azzal, amit mi adatvédelemként egy fontos eredményként értünk el az összes parlamentben, a nemzeti parlamentekben is, itt Európában. Tehát az adatvédelem alapvető problémáit felvetették önök is. Tehát mennyi ideig tárolják, kitárolja őket ki adja tovább kinek ezeket az adatokat? Milyen lehetőségem van arra, hogy tájékozódjak eh, arról, hogy mi történik az adataimmal, kinek adják tovább? Nekem tudnom kell, milyen adatok helyesek ezek az adatok? Jogilag hogy tudom védeni magamat? Eh, hogy az ellen, hogy rossz adatokat gyűjtenek rólam, vagy harmadik eh, feleknek, bárki is legyen, azt továbbadjanak. Mikor törlik az adataimat, hogyha már egyszer begyűjtötték, a Homeland Security Act alapján 90 évig lehet tárolni az adatokat. Hogyha ez a garancia, ez garantálja, hogy 90 éves leszek egyáltalán, akkor rendben van, de 90 évig tárolni tudják. Ezek a dolgok tehát súlyos hiányosságot jelentenek ebben a szerződésben. Miniszter úr, azt kell, hogy mondjam, ez egy rossz szerződés, és mi ezt nem fogjuk tudni támogatni. És ha elutasítjuk, akkor az ön feladata az, hogy az Egyesült Államokkal egy új, egy jobb szerződést tárgyaljon ki, amely tiszteletben tartja a biztonsági érdekeket. Mi is ezt szeretnénk, de a polgáraink biztonsági érdekeiről is szó van, itt az ő szabadságokról is szó van, ezt támogatjuk. Itt kell kompromisszumot találni, egy új tárgyalásnak ez kell, hogy legyen a célja. Én a frakciómnak nem tudom javasolni azt, hogy ebben a formában most elfogadják ezt. Én ma azt javaslom este a frakciómnak, hogy ne fogadja el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schulz úr, Sofia Intfeld következik a liberálisok nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Cecilia Malmströmet, régi barátomat, régi kollégámat. Kedves kollégák, az Európai Parlament rendkívül fontos döntést hoz majd, a Lisszaboni szerződés új hatalommal ruházta fel. Ez az első ilyen fontos döntésünk, de ne felejtsük el, hogy az, az állampolgárok, a polgárok azt várják el tőlünk, hogy okos döntést hozzunk. Jó lenne, hogyha nem hinnénk megfélemlítéseknek, nem hinnénk mendemonnáknak a biztonságról. Az USA szeretne hozzájutni ezekhez az adatokhoz, de a tagállamok sem voltak egyhangúak ezen döntéssel kapcsolatban. Csak akkor egyezhetünk bele ebbe a döntésbe, hogyha legitimi, demokratikus legitimitással rendelkezik a tartalom, illetve az eljárási oldalról is. Itt nem arról van szó, hogy a transatlanti kapcsolókat elő kívánnák segíteni, nem. Arról van szó, hogy az európai polgároknak joga van az átlátható demokratikus eljárásokhoz. A jelenlegi módszer nem megfelelő. Az európai polgárok demokratikus jogaival nem lehet kufárkodni, nem lehet azokat kiárusítani az USA-nak jövendő megállapodások reményében. A tanácsnak 2007 óta számtalan alkalma volt arra, hogy megfelelően kezelje ezt a kérdést, hogy a, a biztonságot, a polgári jog biztonságát, illetve a magánszféra védelmét is megvalósítsa. December 1 óta a nemzeti parlamenteknek is beosztás, beláthat, beszól, beleszólása van a kérdésbe. De a tanács rendkívül makacs volt. A szavazóinknak joga van ahhoz, hogy, megbiz, hogy megbizonyosodjanak, megbizonyosodjanak arról, hogy mi valóban komolyan veszük a döntés összes elemét. Kedves kollégák, a parlament évek óta világosan kimondja, hogy mit vár el ettől a megállapodástól. A kusza ígéretek helyett a tanácsnak végre komolyan kéne ezt venni, komolyan kéne venni a parlament jogi szolgálatának véleménye, és igazi terrorizmus ellenes eszközöket fogadjon el. Szerintem ez nem megfelelő. Hogyha a tanács azt szeretné, hogy a parlament rábólincson erre, az csak úgy lehetséges, hogyha teljesíti a feltételeinket. Ez ennek az egyetlen útja. Pani Przewodnicząca Rebecca Harms, Grupa Zielonych. Bardzo proszę. Köszönöm szépen, Rebecca Harms a zöldek nevében. Egy előzetes megjegyzés a szakértőkkel folytatott tárgyalások során. Amikor párbeszédet folytattam, én nem éreztem, hogy törpe lettem volna itt Európában. Éppen ellenkezőleg az Egyesült Államokból érkező szakértőkkel folytatott tárgyalások során nagyon sokat tanultam arról, hogy teljesen különböző jogrendszerek működnek, az alapjogvédelmet tekintve Amerikában és Európában. És az amerikaiaknak tulajdonképpen hálás vagyok, hogy ezt a párbeszédet ilyen részletesen lefolytatták velem. Számomra világossá vált, hogy milyen feladattal szembesülünk, és hát a tanács nem volt képes ezzel megbirkózni eddig, hogy az európaiak milyen feladattal szembesülnek, hogyha egy szerződésben, amely hatékonyan garantálja a terrorizmus elleni harcot, másrészt viszont hatékony alapjogvédelmet védelmet is garantált. Nos, milyen feladatokat kell megoldani? és egy kicsit kellemetlennek tartom, hogy itt át kell kelni az óceánon, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy miről is van szó, hogy aztán a tanács valójában nem volt képes eddig egy ilyen vitát, őszinte vitát lefolytatni a parlamenttel. A jelentés készítője rámutatott arra, hogy vannak alapjogok, amelyek e- Európában rendkívüli védelmet élveznek, itt pedig sérülnek és egy dolgot szeretnék hozzátenni, amit politikai és jogi perspektívából is nagyon problematikusnak tartok, hogyha részletesen foglalkozunk a kérdéssel. A terrorizmus definíciója az Egyesült Államokban és Európában teljesen eltér egymástól. Ez is egy olyan dolog, ami végig vonul aztán a szerződésen, vagy megállapodáson. Vagyis az képviselők itt a parlamentben igenis felelősséggel tartoznak, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a választók felé, hogy őrizzük-e a jogaikat, vagy nem. Nem fogadhatunk el, nem szavazhatunk meg egy olyan szerződést, egy olyan megállapodást, amelyet Weber úr, Langen úr nincs itt, de Schulz úr is. Többen elmondták már a nyilvánosság előtt, hogy ez a szerződés sérti a hatályos jogot. És most Lépnünk kell, ezt elmondtuk a polgároknak a közvéleményen folyó vita során, az átmeneti, az ideiglenes szerződést le kell szavaznunk. A parlament nem engedheti meg magának azt, hogy még egyszer leadja a felelősséget. Novemberben ezt már megtettük, akkor volt lehetőség a vészfékezésre, de a többség ezt nem akarta. Most viszont már meg kell tennünk ezt a lépést. És éppen miután már konzultáltunk az amerikaiakkal, én meg személyesen is konzultáltam velük, egy jobb, egyenjogú tárgyalási pozícióra van szükség, a nagyobb biztonság és a több polgári jog értelmében az Európai Unióban, itt és akár még az Egyesült Államokban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Harms asszony. Timothy Kirkhope, parancsoljon. Elnök úr, kollégáimhoz hasonlóan, akik általánosságban mérgesek amiatt, hogy hogyan bánik a tanács ezzel a parlamenttel, a parlament jóváhagyása nem lehet repro, retrospektív eszköz, hanem a megállapodás esetében ezt az eljárást nem szabad megismételni. Az amerikai hatóságok, illetve a több rétegű adatvédelmi rendszer, illetve biztosítékok, amelyek ebben a megállapodásban szerepelnek. Azt hiszem, hogy az, hogy a tanács hogyan bánt az Európai Parlamentnel, nem ássa alá a megállapodás lényegét. A tanácstól és a bizottságtól sok biztosítékot hallottunk, nem tudom, hogy ezek azon észszerű követelés kérdésekre, amelyeket említettünk, választ adnak-e. Úgyhogy elnök úr, egyelőre időre van szükségünk, hogy ezt az alapvető fontosságú intézkedést figyelembe vegyük. E, Köszönöm szépen. Biszki úr következik a GUE nevében. Elnök úr, kedves kollégák, a SWIFT szerződést kérdőjeles eljárás keretei között tárgyalták le és a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt egy nappal még gyorsan érvényesítették, hogy megkerüljék a parlamentet. De az alábbiakban elsősorban parlamentről van szó. A Big Brothers Little Sister, a nagy testvér, kis testvére, az, amit nekünk előterjesztettek. Úgy gondolják az amerikai Clinton asszony, hogy elfogadjuk azt itt most, amit a saját kormányainktól nem fogadunk el. Szerintem nagyon rossz dolog az, hogyha a terror ellenes fellépők ilyen széles körben férnek hozzá az adatokhoz, mert ezzel aláassák a személyes adatokhoz való jogot. Évtizedeken keresztül olyan személyes adatokat kívánnak tárolni, ami, és viszont a felhasználás senki sem tudja ellenőrizni, még a határidőket sem igazából. Uh, az adatok helyéről sem tudunk semmit, illetve a kártalanítás sem lehet perelni, hogyha harmadik állam rosszul használja fel ezeket. Itt a polgár gyakorlatilag egy gyanús elemé degradálódik. A tagállamok lehetővé teszik itt, hogy kikémleljék a polgárok adatait, a Telekom, a német vasút, vagy a Schlecker nevű német cég még mindig esetleg szégyenje magát ezek után, hogy információkat gyűjtött a saját munkavállalóiról. Most az lesz a szabály, hogy a német kormány ad, adatokat vásárol, amelyeket jogszerűtlenül szereztek be CD-n. Tehát parlamentként döntenünk kell arról, hogy hol is van a helyünk a Google-nak miért kellene jövő, a jövőben valamilyen akadályjal megküzdeni az adatgyűjtés során. A terrorizmussal szembe kell szállni, mindenek az okokkal. Azt gondolom, ebben egyetértünk, de nem úgy, hogy az alapjogainkat feladjuk. Sokat hallottam az euról, mint értékközösségről már itt, de az egyik ilyen értéket éppen most adjuk ki a kezünkből, és ezzel nem tud egyetérteni a frakció. Köszönöm szépen. Megköszönöm a frakciók hozzászólásait. Most az egyéni hozzászólók következnek, az első Simon Buszutil másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném leszögezni azt, hogy a néppárt támogatja ezt a megállapodást, támogatja a SWIFT megállapodást, és holnap igen nem fogunk szavazni erre a megállapodásra. Meg is mondom miért. Azért támogatjuk ezt, mert a legfontosabb szempont ezen szerződés vagy megállapodás elbírálásakor az európai polgárok biztonsága. Az megállapodás pedig mindenképpen jót tesz a polgárok biztonságnak. Ezt nem csak én mondom, hanem a szakértők is, akik vizsgálták az európai polgárok biztonsági helyzetét. És mi itt őket képviseljek, tehát, képviseljük tehát. Európa biztonságáért, a polgárok biztonságáért jobb lesz aláírni, megszavazni ezt a megállapodást, és az USA-nak is jót tesz ez. Abban egyetértek a kollégákkal, hogy a tanács nem megfelelően lépett föl, nem jól kezelte ezt az eljárást. Tavaly, múlt héten egy jelentést kaptunk a tanácsban megszületett döntésről, és abban is egyetértek, hogy jobban oda kéne figyelni a magánszféra védelmére. De ez a megállapodás, átmeneti megállapodás, mely lehetővé teszi, hogy kidolgozzuk az állandó megállapodást. Elnök úr, említette a biztonság kérdését. Arra kérem a kollégákat, hogy a parlament új szerepét használják ki, éljünk új lehetőségeinkkel. Így szembe tudunk nézni az európai polgárokkal, és el tudjuk nekik mondani, hogy az ő biztonságukért szállunk harcba. Lehet, hogy holnap egységesen szavazunk. Én azt szeretném, hogyha elhalasztanánk a szavazást. Morász. Köszönöm, elnök úr a szociáldemokrata frakcióban mi magunk is szeretnénk az európai polgárokért és a terrorizmus ellen küzdeni. Ezért fogjuk azt javasolni, hogy nem elszavazzunk holnap, azért, hogy biztosítsuk, hogy a parlament első Lisszaboni szerződés szerinti beleegyezési eljárása valódi szerepet biztosítson a parlament számára. Ez a téma számunkra arról szól, hogy ez a megállapodás megfelelően szolgálja a biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem céljait. Benjamin Franklin egyszer azt mondta, hogy a biztonságot nem szabad a szabadság elé helyezni, és fordítva. Mi pontosan arra törekszünk, hogy ez így legyen, és a koreperrel kapcsolatban pedig tény az is, hogy a tanács felemlegette azokat a témákat, amelyeket mi fontos témának találtunk, és Clinton asszony is levelében elismeri, hogy a parlamentnek igaza volt. De ezen dokumentumok egyike sem tudott biztosítékot adni arra, hogy a problémát meg oldjuk. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha leszavazzuk ezt a megállapodást, az az egész parlament számára egy jobb megállapodást eredményezhet. Ezért kérem az összes frakciót, hogy támogassák a jelentéstevőt. Egy jobb megállapodás születik így majd, jobban tudunk küzdeni a terrorizmus ellen. Ezt ezért tanácsoljuk és ezt fogjuk tanácsolni a szocialista frakció tagjainak is ma este. Augustin Diaz de Mera. Köszönöm szépen, most pedig Diaz de Mera úr következik másfél percben. Elnök úr, a parlament szerepe egyértelmű és fontos a Lisszaboni szerződés értelmében, és ezt tiszteletbe kell tartani. Most pedig a lényegről beszéljünk. A terrorizmussal akkor tudunk szembeszállni, hogyha a finanszírozási lehetőségeit megszüntetjük. Ezért tehát a végleges megállapodásnak ezt kell biztosítania. A SWIFT és a TFTP már mutatta, hogy mennyire hatékony és használható a, tevéke- a terrorista tevékenység megakadályozása tekintetében milyen jelentésnek kellene most akkor fontosabbnak lennie az ombudsmannak, vagy a Döbruzsier bíróféle jelentésnek. Mind a kettő ellentmondásos. Nem sikerült még megállapodásra jutni. Az átmeneti megállapodás garanciákat is tartalmaz, ugyanis az adatokat e szerint csak arra fogják felhasználni, hogy a terrorizmus finanszírozását megakadályozzák például csak az állami biztonsági szolgálatok és szervezetek férhetnek az adatokhoz. Az a kötelességünk tehát, hogy megerősítsük kapcsolatainkat megbízható partnereinkkel, és ezért támogatom ezt az átmeneti megállapodást, és azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy az Európai Parlament jogait gyakorolja, és a két amerikai miniszter is elismeri szerepünket. Talán tudják önök is, hogy az intézményközi megállapodás mindannyiunkat kötelez. Köszönöm. Pavics. E, pan Stavros... Köszönöm szépen. Most Stavros Lambrinidis következik egy percre. Köszönöm. Azt kérem a tanácstól, hogy a tárgyalásokban fogalmazzák meg pontosan a parlament véleményét. Jó lenne, hogyha a parlamentet, illetve muszáj, hogy a parlamentet is belevonják a tárgyalásokba, tárgyalásokba és minél hamarabb el kell kezdeni ezeket. Kérem, nyugtassák meg a parlamentet, hiszen szörnyen bántak vele. De ezt ma se tudta megtenni a soros elnökség kép, ö, képviselője. Ami a banki adatokat illeti, azt mondják, hogy ó, hát ez nem gond, csak néhány adat kerül el az Egyesült Államokba. A SWIFT, és azt mondja a SWIFT vállalat is, hogy semmi gond nem lesz az adatokkal. Az USA is ezt közli velünk. De gyakorlatilag mi lesz ezeknek az adatoknak a sorsa? Nem tudjuk. Hihetetlen nyomás helyezkedünk ránk. Miért nem tudják elmagyarázni általánosságok hangoztatása helyett, hogy mi a baj ezzel a megállapodással? Nagyon nehéz az Egyesült Államokkal együttműködni a terrorizmus elleni harcban. Arra kérem az USA-t és a tanácsot, hogy nagyon szorosan működjenek össze velünk a, a, a holnapi szavazás után. Ne járjanak külön utakat, ne is álmodjanak a szolidaritás megtöréséről. Együttesen fogjuk az alapjogokat megvédeni. Köszönöm, hogy az elnök. Arra kérem akkor, hogy ne hosszasan beszéljenek. Szemke úr kék kártya. Szeretnék köszönetet mondani, hogy szót kaptam, viszont a catch the eye az, amire jelentkeztem. Birgit Zippel asszony. aki a SWIFT-tel kapcsolatban a tárgyalásokat figyelembe kísérte az elmúlt hetekben, azt gondolhatná, hogy SWIFT nélkül káosz tör ránk, és vége lesz a transatlanti kapcsolatoknak és a közös terrorizmus elleni fellépésnek. Ezek a fenyegetések egy szóval írhatók le, nevetségesek. Az Egyesült Államok nem próbál, nem egy eszközt próbál megmenteni, hanem a saját arcát próbálja menteni. Sor eszköz van a terrorizmus elleni fellépésre, a SWIFT ennek az egyik komponense. A december 25-i merénylet nem sikerült, és ez azt mutatja, hogy az adatokkal való elbánás megoldható. Egyszerűen arról van szó, hogy nagyon rossz ez az új egyezmény, és arról van szó, hogy csak konkrétan gyanús adatokat kéne személyektől begyűjteni, személyekről begyűjteni, és ez a szerződés egyszerűen nem veszi figyelembe az adatvédelmet és a polgári jogokat, illetve a jogállami elveket, hogyha a tanács és az Egyesült Államok most tényleg kész lenne arra, hogy ezt a kritikát elfogadják, és ez szerepelne egy megállapodásban, akkor főleg nem lenne oka annak, hogy támogassuk ezt a megállapodást. A polgárok érdekeiről van szó. Az ideiglenes megállapodásra nemet mondunk, azonnal új tárgyalásokat kezdünk, hogy tényleg jó megállapodás szülessen, és ez egy hatékony komponense legyen a terrorizmus elleni harcnak. Köszönöm szépen, Juan Fernando López Aquilar. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lisszaboni szerződés új időt nyitott meg a parlament számára, de a tanács és a bizottság számára is a spanyol miniszter úr, Robalcaba úr bevezetőjében elmondta, hogy a parlamentet meg kell hallgatni, és annak követeléseit, kéréseit figyelembe kell venni. Másodszorban pedig azt is megállapítja, hogy a megállapodásról szóló tárgyalások nem voltak hibátlanok, azonban egy jövőbeli kötelezettségvállalást irányozott elő, mégpedig a végleges megállapodás lehetőségét, ez pedig a jelentéstevő jelentésében is szerepel, itt különböző követelésekkel követeléseket intéztünk a tanács felé, például a magánéletvédelme, a személyes adatok védelme, úgyhogy új egyensúlyt kell találnunk a magánélet, a polgárok szabadsága és a biztonság között. Tehát teljesen mindegy, mi lesz a vita eredménye, de miniszter úr, a parlament arra biztatja önt, hogy a Lisszaboni szerződés az alapjogi karta értelmében illetve az a tény, annak a ténynek értelmében, hogy 500 millió polgárt képviselünk itt a parlamentben, vegyék figyelembe véleményünket. Pan Voss. Most pedig a kegyzi eljárás következik. Voss egy percben. Köszönöm szépen. Egy hatékony és gyors adatcsere nélkül a mobilitás korában nincsen biztonság, és az a feladatunk tulajdonképpen, hogy a terrorizmus sal szemben megvédjük a polgárainkat, ezért meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a biztonság és a magánszféra védelmek között, és egy ilyen biztonságot adna ez az egyezmény is, amelyet éppen megvitatunk. De hogyha ez annyira fontos, akkor a tanács eljárás ebben az esetben dilettánsnak nevezhető. Éppen ezért azt kérem, hogy egyszerűen konkrét dolgokat továbbítsanak a raportőrnek, hogy adott esetben a parlamentben többségre jussanak ezzel. Amíg nem kapjuk meg ezeket a dolgokat, addig a TFT program még nem született meg, tehát szükség van arra, hogy a SWIFT-et bátorítsuk, hogy csak individuumokra vonatkozó adatokat adjanak tovább, és amíg ezt nem kapjuk meg, nem százszázalékosan biztosítják, eh, addig az ideiglenes megállapodásra van szükség, és éppen ezért a halasztás mellett kellene döntenünk. Kollégák, nagyon fontos vitáról van szó, mondja az elnök úr. Mindannyian 20 másodperccel, 30 másodperccel tovább szólnak szólalnak fel, mint időt mint amennyi időt kaptak. Még több mint tizen szerepelnek a listán, nem tudok mindenkinek szót adni. Lichtfried úr a következő. Lichtfried úr, elnézést. Lichtfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Lichtfried valóban. Elnök úr, köszönöm szépen. Senki sem vonja kétségbe, hogy a terrorizmus ellen harcolni kell, de azt gondolom, hogy jogállami demokráciák számára a kérdés mindig tulajdonképpen az, hogy mit csinálunk és hogyan csináljuk ezt és itt a kérdés valójában könnyen megválaszolható. Biztos nem úgy, hogy 500 millió ember úgy általában meggyanúsítunk nem úgy, hogy masszívan beavatkozunk a jogaikba, anélkül, hogy védhetnék a saját jogaikat. Arról nem is beszélve mindenek előtt, hogy ezeket az intézkedéseket az előírt demokratikus szabályok figyelemben ér, vétele nélkül csinálják meg, és most pedig az, amit egy arrogáns svéd elnökség okozott, azt nem fogjuk itt egyszerűen zsebre tenni. Éppen ezért azt mondom, kollégák, ne szavazzuk meg holnap ezt a megállapodást hozzászólást. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. És Lichter úr következik egy percre. Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy a SWIFT megállapodás önmagában egy terroristát sem állít meg. A tanácsi javaslatban négy terrortámadásra olvashatunk, de egyetlen egyet sem hiúsítottak meg. hogyha, interne, hogyha az internetet megfigyeljük vagy felülvizsgáljuk, akkor az nem jelenthet biztonságot, hiszen akkor az emberek más módon, föld alatti módon kezdenek el ö, szervezkedni. Ugyanez igaz a banki rendszerre. Tehát valójában ez csökkenti a biztonságot, ez rosszat tesz nekünk, rossz megállapodás ez. Jó lenne, hogyha a terrorista ellenes törvényeket, jogszabályokat teljes mértékben felülvizsgálni a, a szabadság, az integritás kérdését kéne ö, előtérbe helyezni. Ha ez nem valósul meg, akkor nem tudom megszavazni ezt a megállapodást. Nem szeretnénk, hogyha titkosítva legyenek, legyenek a dokumentumok. Bradborn úr következik mindezen. No, resign. Uh... Mégsem, akkor Kohúr. nächsten Thema, zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Dankeschön. A következő témához szerettem volna hozzászólni. Köszönöm. Pan Zemke. Zemke úr következik. Chciał uwagę zwrócić na następujące dwie moim zdaniem Szeretném a figyelmüket két fontos dologra irányítani. Nem lehet kétséges, hogy szükség van a terrorizmus elleni fellépésre de a vita itt arról folyik, hogy hogyan csináljuk ezt, és milyen megállapodásokat kellene megkötni az Egyesült Államokkal. Két kérdésem van. Az első kérdés a következő. Ez egy egyoldalú megállapodás. Elgondolkodtunk-e egyáltalán azon, hogy az Európai Unió bizonyos szolgálatai az Egyesült Államokban is szerezhetnének be adatokat, amelyek számunkra hasznosak, amikor a terrorizmus ellen akarunk fellépni. Egy második pont pedig a fő fenntartásom arra vonatkozik, hogy az összes pénzügyi adatot, hangsúlyozom, az összes pénzügyi adatot át lehet irányítani. Úgy kéne dolgozni, hogy az európai és az amerikai titkos szolgálatok csak a gyanús személyek adatait kaphassák meg, Marinas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács későn közölte az álláspontját a parlamenttel, remélem ez a jövőben nem fordul elő. Másrészt kellemes meglepetés volt számomra, hogy sikerült kialakítani ezt az együttműködést az amerikai hatóságok és az Európai Parlament között. Remélem, hogy a jövőben is így marad ez. Ugyanilyen érdekeink vannak természetesen az Egyesült Államok kapcsán, a Visa Waiver program esetében az Európai Unió tagállamaival kapcsolatos víza mentességi rendetről volt szó. Az Egyesült Államok bizonyos EU-s polgárok számára még mindig nem adják meg a vízummentes belépés lehetőségét. Mindenesetre én azt gondolom, hogy adatcserére szükség van, adott esetben a SWIFT területén is. Ezt nem úgy kellene csinálni, hogy a tárgyalásokat most félbeszakítjuk, amikor egy hosszú távú megállapodás is megköthetnénk. Köszönöm. Lichtenberger képviselő. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Egy néhány megállapítást engedjenek meg. A tanács ma elismerte, hogy a tárgyalás eredménye mondjuk nem optimális. Talán ebből kéne kiindulnunk, és arra törekedni, hogy valami jobbat csinálunk ebből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elhalasztjuk a dolgokat, mert eh, akkor feltétel nélkül halogatjuk. Aztán legközelebb ugyanilyen helyzetben itt vagyunk a plénum előtt. Tehát nem látom, hogy ettől önmagában bármi megváltozna. A második pont, ugye megígérjük, hogy jobb lesz majd a következő tárgyalási fordulóban a parlament együttműködése nélkül. Jó, ezt már láttuk, elegünk van ebből. Már a mostani esetben is ezt ö, eh, ígérték, hogy egészen másképp alakul ez majd. Egyszerűen azt mondom, a halogatásnak, az elhalasztásnak nincs jelentősége, csak egyértelmű jelzést kell küldeni. Most ilyen biztonsági résekről beszélnek, amely állítólag kialakul, hogyha az ideiglenes megállapodást elutasítjuk. Nos, ilyen rések nincsenek, vannak jogi szakvélemények, amelyeket megkaptunk, igenis vannak jogsegély megállapodások, amik alapján ez működne. Karim képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A polgáraink biztonsága természetesen rendkívül fontos mindannyiunk számára. Nagyon könnyű minket olyan színben feltüntetni, hogy nem lépünk fel elég erélyesen a terroristák ellen. Ugyanakkor meg kell védeni a polgárok, polgárokat is. Nagyon sok nemzeti parlamentben eh, ez fordul elő, így vélekednek az Európai Parlament tevékenységéről. Mi a jó példákat természetesen szívesen követjük, de nagyon fontos az is, hogy odafigyeljünk azon esetekre, amikor a SWIFT nem volt működőképes, vagy csalódást okozott. Nagyon sok olyan nyomozás volt az Európai Unióban, amely nem járt sikerrel. Az én választókörzetemben 12 ártatlant fogtak le, nem tudtak vádakat hozni ellenük. És a finanszírozással kapcsolatos adatokat használták fel ellenük. Ebből milyen tanulságot vonhatunk le? A, tanulság, a tanácsot arra kérjük, hogy nyugodjanak meg, visszautaljuk ezt a témát, nem a parlament kedvéért, hanem a polgárok kedvéért, elnök. Köszönöm szépen, Coelho képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha egy rendőr szeretne hozzáférni banki adatokhoz, akkor bírósági hozzájárulásra van szükség. És itt mill több milliárd banki adatról van szó, ezeket adnák át bírósági döntés nélkül, vagy határozat nélkül, és az amerikai rendőrök ezt kiértékelik. Hát ez egy komoly hiányosság az ideiglenes megállapodás esetében. Az adatvédelem nem luxus, hanem a szabadságunk alapfeltétele. A kölcsönösségre, a viszonosságra kellene törekedni, és az arányosságra. Egy végleges szerződést akarunk, amelyet megtárgyalunk részletesen. És Gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő alapokból induljunk ki. Én úgy gondolom, hogy mondjunk le a mostani rossz szerződésről, ahelyett, hogy jó rossz alapokat fektetnénk le most. Ha elutasítjuk az ideiglenes szerződést, akkor ez egy jó alapja a tárgyalásoknak a jövőben. Következő az utolsó Flasikova Benyova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter miniszter úr, biztos asszony, egyenlő felek tudnak jó szerződést kötni, szokták mondani. A mostani helyzet nem ezt mutatja, nem az mutatkozik, hogy egyenlőek lennénk, inkább arról van szó, hogy az Egyesült Államok tőlünk elvár és követel valamit, és elvárás szintjén azt gondolják, hogy mi ezt majd teljesítjük az Európai Parlament most erősebb lett a Lisszaboni szerződést követően, és 500 millió EU-s polgár alapjogait kell megvédenünk. Éppen ezért támogatom azt, hogy dolgozzák át ezt a szerződést, és vegyék figyelembe a mi javaslatainkat is, hiszen mi vagyunk az egyetlen közvetlenül választott képviselők az Európai Unió szintjén. Éppen ezért ennek tükröződnie kell a szerződésben, és számos EU országnak problémája van a terrorizmussal. Spanyolország már régebb óta küzd ezzel a problémával, és éppen ezért elvárom tőlük, hogy a tanács a parlament par partnere legyen. Kedves kollégák! Kollégák, most 10 percet kaptak arra, hogy hozzászóljanak a KCDI rendszerébe. Most akkor a tanácsnak adom meg a szót, elnök úr, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna elmondani, hogy minden képviselőt nagy érdeklődéssel hallgattam végig, és köszönöm az összes hozzászólást. A támogatókat is, nyilván ebből kevesebb volt, és a kritikus jellegűeket is, ebből több volt. Azzal szeretném kezdeni, hogy rámutatok, hogy amiért igazán hálás vagyok az az, hogy megállapíthattam megint csak ezen vita során itt a parlamentben, hogy tökéletes a szintónia a parlament, a tanács és a bizottság között, amikor értékeinket védjük, és amikor határozottan fellépünk a terrorizmus ellen. Ahogyan bevezettem, ahogy bevezetőmben elmondtam, mindenfajta terrorizmus elleni küzdelemről szó van, és ennek a konszenzusnak világosnak kell lennie. A SWIFT megállapodással kapcsolatban szeretnék kiemelni valamit a kritikák között. Tulajdonképpen két különböző típusú kritika volt, a formát kritizálták, illetve a tartalmat. És tény, hogy a formákra, formára vonatkozó kritikák állandóak voltak, konstansok, főként még, illetve még azokban a azoknál a képviselőknél is, akik támogatták a megállapodást. Én a bevezetőmben elmondtam, és újra megismétlem, hogy nagyon valószínű, hogy a dolgokat lehetett volna jobban csinálni. Ez egészen biztos, hogy meg lehetett volna tenni. De azt is elmondtam, és újra elmondom, hogy a határidők, és ezt önök is jól tudják, olyanok voltak, amilyenek, és a tanácsnak, illetve a bizottságnak nagyon rövid idő alatt kellett lépnie. Minden esetre azt szeretném, hogyha világossá válna a tanács szándéka az, hogy a dolgok ne így alakuljanak, hanem másképpen. És voltak olyan képviselők, akik megkérdőjelezték, valószínűleg tapasztalattal is rendelkeznek, hogy ez egy olyan ígéret, egy olyan kötelezettségvállalás, amely elhangzott több alkalommal itt a parlamentben. Én azt szeretném mondani, hogy a tanács részéről ez egy olyan kötelezettségvállalás, amely egy, amely a Lisszaboni szerződésből fakad. A Lisszaboni szerződés alapcéljaként állapítja meg, hogy az Európai Parlamentnek egyre fontosabb szerepet kell játszania az Európai Unió intézményi életében, így a polgárok jobb képviseletet kapnak. Hazám is elkötelezett emellett, és egyértelműen, határozottan támogatjuk azt, hogy a tanács, illetve a bizottság máshogy tegye dolgát. Emlékeztetnem kell arra is, hogy arra kötelez minket a szerződés, hogy máshogy végezzük a dolgokat. Hogyha a tanácsnak más is lenne a szándéka, ott van a törvény, ott van a szerződés, ami biztosítja a parlament jogait. Együttműködve természetesen a bizottsággal, illetve bízva abban a szellemiségben, amelyet önök is mutattak, ez pedig egyensúlyt keres a biztonságvédelme, illetve az értékeink védelme között. Ami pedig a kérdés tartalmát illeti, három megjegyzésem lenne, az egyes konkrétabb aspektusokba nem fogok most belemenni. Tény és való, hogy voltak olyan bírálatok, illetve voltak olyan aspektusok, amelyek véleményem szerint nem eléggé megalapozottak. Például beszéltek számos alkalommal arról, hogy a SWIFT megállapodás, ahogyan az jelen pillanatban áll, lehetővé teszi a tömeges adattovábbítást nem hangzott el. Szeretném egyébként, hogy ezt tudnák, hogy nem ez a megállapodás logikája. A megállapodásban ugyanis ez csak kivételes esetben engedik meg, és csak akkor, hogyha megalapozott, gyanú merült fel. Voltak más vádak is. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit azt mutatja, hogy felületesen vizsgálták meg a megállapodást, ezekre most nem fogok kitérni. A tartalommal kapcsolatban azonban két dologra szeretnék kitérni. Először is szeretném újra kiemelni, ahogyan a biztos asszony is tette, illetve sok képviselő itt a parlamentben, hogy a megállapodás hasznos volt a terrorizmus elleni küzdelemben. Adtam erre példákat is. Vannak még példák, Döbruzsér bíró jelentésében, ezt önök is megkapták. Sőt, egy példát is említhetnék saját országomból, vagy akár kettőt. Tény, hogy a SWIFT megállapodást felhasználták arra, hogy a március 11-i merényletet kivizsgálják Madridban, és ennek jó eredményei voltak. Illetve Körülbelül egy évvel ezelőtt egy barcelonai terrortámadást sikerült megakadályoznunk, és a tervezett elkövetők pedig most börtönben ülnek. Tehát egyetérthetnek velem abban, hogyha megszakítjuk ezt a megállapodást, az európai polgárok egy kicsit kevésbé érezhetnék magukat biztonságban. Ez a megállapodás már működött. És ha megszakítjuk a megállapodást, akkor kisebb lenne a biztonság. Ezt azért ismételtem el, hogy senki ne vádolhassa azzal a tanácsot, hogy túl dramatizálja a dolgokat. Ezért alapvető fontosságúnak tartom, hogy ne szakítsák meg ezt a megállapodást. Az is lehetséges, hogy ez a megállapodás kritikát érdemel, de talán abban is egyetértenek velem, hogy ez a megállapodás sokkal jobb, mint az a jegyzőkönyv, amely éveken keresztül biztosította, elősegítette az adatcserét az EU és az USA között. Valószínű, hogy a megállapodás nem a legjobb. Nyilván lehet rajta javítani, és egyetértek azokkal a kritikákkal is, amelyek elhangzottak a vita során, de azt ismerjék el önök is, hogy sokkal jobb, mint ami korábban volt. Ezzel a megállapodással az EU, a tanács, a bizottság olyan mechanizmusokat vezetett be, amelyek egyébként foglalkoztatják joggal a, por, a, a képviselőket, amelyek biztosítják, hogy az alap jogokat nem sértik, ugyanakkor viszont védik a biztonságot. A biztosasszony is kiemelte, mennyire fontos, hogy ne szakadjon meg ez a megállapodás. És elismétlem még egyszer a tanácsnak azt a szándékát, hogy egy végleges megállapodásról folytassunk tárgyalást, amelyben szerepelhetnek majd azok az elemek, amelyekről beszéltünk ma délután, és ez pedig, ezeket a kritikákat pedig a tanács alátámasztja. Ez a tanács vállalása, ezt egy levélben is megerősítettük a parlament elnöke felé. De szerettem volna konkretizálni. Tehát most egy átmeneti megállapodásról beszélünk, amely javítja a helyzetet. Kilenc hónapig fog tartani, és ezeket a hónapokat arra fogjuk felhasználni a három intézményben, hogy egy új, már végleges megállapodásról tárgyaljunk, és ebben pedig minden észszerű szempontot figyelembe veszünk, amit a parlament felvetett. Elnök úr, a tanács nem tagadhatja meg a ma délutáni vitát, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a megállapodásra vonatkozó kritikákat. Egyesek megalapozottabbak voltak, mások kevésbé. Azt hiszem nagyon fontos, ha most a gondolkodás időszaka kezdődne meg, és a tanács nevében arra szeretném kérni a parlamentet, hogy adjon nekünk időt. Időt arra természetesen, hogy tanácsbeli kollégáimmal megbeszélhessem ezt a vitát, illetve a bizottsággal. És azért is, hogy az Egyesült Államokkal néz, megnézhessük azokat a valós lehetőségeket, hogy egy jobb megállapodást köthessünk. Időre van tehát szükségünk, parlamenti képviselők, elnök úr, hogy eljöhessek ide néhány héten, hónapon belül ide a parlamenthez, és hogy elmondhassam, hogy most már eljött az idő, megvannak az alapjaink, hogy a végleges megállapodást aláírjuk, amelyekben figyelembe vettük az önök aggájait. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, tanácsi elnök úr. Malmström asszony. Tessék. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagyon érdekes vita zajlott le, és ez így van jól, hiszen rendkívül fontos dolgokról beszélünk pedig arról, hogy hogyan garantálhatjuk a polgáraink biztonságát, illetve hogyan lehet adatvédelemmel együtt megoldani az ad, a adatcserét. Nagyon sok kérdés merült fel, sok félreértésre is fény derült, és figyelemükbe ajánlom éppen ezért a Brugier jelentést. Kérdés csak az, hogy a fő kérdés az, hogy mi az értelme az átmeneti megállapodásnak. Nos, azért, mert olyan helyzet állt elő, hogy nem volt semmiféle szabályozás az adatcserével kapcsolatban. Az új átmeneti megállapodással kapcsolatban sikerült bizonyos engedményeket elérni a SWIFT-nél, és a bizottságnak az volt a célja, hogy minél több európai félel minél több felett bevonjon ebbe a kérdésbe időközi átmeneti megállapodásról van szó, lehet ezt még javítani. A bizottságnak és a tanácsnak az a célja, hogy a Lisszaboni szerződés szerint a parlament véleményét is kikérjük a végleges megállapodás tárgyalásánál. Az adatfelhasználás adatok törlése, a jogorvoslat, a helyesbítés, a garanciák kérdése merült itt föl, ezt miért nem tette meg a bizottság? Tette fel a kérdést Lambrinidis úrnos azért, mert 16, 16 órája és 20 percben perce kezdte el a bizottság a működését. Próbáltunk felkészülni erre a kérdésre. Csak nem régiben kezdtük el a munkát, úgyhogy azt hiszem nem jogos ez a kérdés. Barozó úr azonban világosan fogalmazott Bozek úrnak írt levelében, hogy a tárgyalásról szóló mandátumot bemutatjuk majd a parlamentnek, és garantáljuk önöknek azt, hogy a tárgyalási folyamat során végig tájékoztatjuk a parlamentet a folyamatok, a fejleményekről. Lehet, hogy a mandátumot hosszabban kivárják majd megtárgyalni szavazás előtt, lesz idejük arra, hogy megismerkedjenek az anyagokkal, a bizottság és a tanács együtt fognak működni, annak érdekében, hogy a végleges megállapodás sokkal jobb minőségű legyen. Elnök, köszönöm biztos asszony. Kedves kollégák, a kék kártyát nem lehet használni, hogyha a tanács vagy a bizottság képviselője szól hozzá. De nagyon fontos ez a vita. Holnap döntenünk kell ebben a kérdésben. Mindenkit arra kérnék tehát, és ez nem nagyon felel meg a szabályoknak, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel Schulz úr és aztán Lambridis úr. Két rövid kérdést engedélyezni. Másra nincs idő, mert nyilván még két óráig folyhatna vissza. Nos, elnök úr, tanácsi elnök úr, alaposan figyeltem önre, mint az összes itt lévő kolléga. Azt a megfogalmazást használta, hogy adjanak több időt, hogy a kollégáimmal a tanácsban beszéljek, tárgyaljak. Adjanak több időt, hogy visszatérjek egy javított szerződéssel, egy jobb szerződéssel, pontosan mondom, úgy értem ezt, úgy érthetem ezt, hogy nem ragaszkodik ezen egyezményhez a tanács és az erről folyó szavazáshoz, és szeretne időt kapni arra, hogy egy új, jobb szerződésről tárgyaljanak Amerikával? Jól értettem? Ezt szerette volna mondani? A második kérdés Lambrinis úr, parancsoljon, rövid. Okay. Is Council aware of the fact that... A tanács tisztában van azzal, hogy a SWIFT elmúlt években a konkrét adatokat soha nem továbbította, mert erre nincsen lehetőség, csak tömeges adattovábbításra? És tudja-e, hogy pontosan emiatt az USA és SWIFT között van egy megállapodás, biztosítandó, hogy a tömegesen továbbított adatokat nem tömegesen vizsgálják meg. Tehát a parlamentnek egy kis engedményt sem tesznek ezzel kapcsolatban. Remélem a tanács és a bizottság nagyon komolyan veszi majd a tárgyalások során a tömeges adat továbbítás problémáját. Köszönöm. Let us give a time to, to Mr. President. Adjunk egy kis időt a tanácselnökének a felkészülésre. Fontos, hogy mit válaszol. Köszönöm, elnök úr. A tanács megint csak szeretnék kiemelni, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy a pénzügyi adatok továbbítása ne szakadjon meg az Európai Unió és az USA között. De a tanács azzal is tisztában van, hogy a kritikák, javaslatok, amelyek a parlamenti képviselőktől érkeztek, szintén gondolkodás tárgyát kell képezzék. Ezért kértem önöktől időt, hogy az Európai Unió országaival, a különböző tagállamokkal megtárgyalhassam ezt, arról, hogy mennyire fontos az ilyen gondolatokat, az önök észrevételeit belevenni a megállapodásba. Nagyon fontosnak tartom, hogy az USA-val együtt megnézzük azt az akaratot, és ezzel a, az Egyesült Államok is rendelkezik, hogy a végleges megállapodásba belevegye azokat az óvintézkedéseket, azokat a korlátozásokat, amelyeket az Európai Parlament is megemlített ma délután, annak érdekében, hogy a biztonság és a szabadság közötti egyensúlyt biztosíthassuk. Alapvetően erről van szó. És szeretnék eljönni újra a parlamenthez is, egy ilyen ülésen, mint ez például, mielőtt szavazásra kerül sor, elmondani a parlamentnek, hogy az Egyesült Államok részéről ezt a kötelezettségvállalást kaptuk, hogy a megállapodásba belevegyük a parlament javaslatait. Szerintem ilyen körülmények között a vita sokkal tartalmasabb és eredményesebb lenne. Köszönöm szépen, mondja az elnök politikai egyensúlyt akarnak nyilvánvalóan. Weber úr és Deneira úr eh, nagyon rövid kérdéseket, elnézést kérek. El, elnézést, ez egy rendkívüli vita, úgyhogy két kérdést kapok, szeretnék hallani erről az oldalról is. Kollégák, én felelek, önök nyilván panaszt tehetnek. Azt gondolom, elnök úr, hogy nagyon hasznos, és köszönöm szépen egyáltalán lehetővé teszi azt, ami most történik. Ha jól értem, nagyon érzékeny kérdésről beszélünk, nagyon kiélezve folyik a vita most, akkor a tanács képviselője nem tudja biztosítani, hogy nem lép hatályba a meglévő megállapodás. Tehát ha időt adunk, akkor hatályba lép ezek szerint. Nos, a tanács képviselője biztosíthat bennünket arról, hogy mondjuk egy hónapon belül egy hosszú távú egyezményt tud előterjeszteni, ahol a standardek majd szerepelnek, rögzítve vannak. Vagy azt mondja a tanács, hogy kilenc hónapot kell várnunk a, a periódus lejártáig. Tehát a halasztás, hogyha nem kapunk biztosítékot, az nehéz ugye a parlament számára. Ezért világossá kell tenni a kondíciókat. Mit is ígér nekünk a tanács azért, hogy lehetőséget kapjunk esetleg a holnapi döntéshozatal során a az elfogadásra? Második kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm, hogy rugalmasan, nagylelkűen kezeli az eljárási szabályzatot, házszabályt, illetve hogy a szocialistákat és a néppártot is meghallgatja. Következő lenne a kérdésem, tisztelt tanácsi elnök úr. Ön a gigákra helyezte a kést, nagyon jó vitákat, tiszteletre méltó érveket használt, ezeket tiszteletben tartom, de a kimondott szót valamivel alá kell támasztani, fontos, hogy, így, hogy úgy érveljen, hogy tudja, miről beszél, hogy legyen tartalma ennek. És sajnálatos módon ma azt látom, hogy ennek pontosan az ellenkezője igaz. Nem tudom, hogy mindenki, nem tudom, hogy ön elolvasta ezt a megállapodást, nem tudom, hogy a többiek elolvasták ezt a megállapodást, amit kritizálnak, mert az elhangzottak alapján ezt nem tudom biztosan állítani. Azt szeretném kérdezni, azzal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, amit Weber úr mondott, illetve amit Hannes Flesher asszony is írt. Én azt szeretném, hogy az átmeneti megállapodás fennmaradjon, addig, amíg nem születik meg az új megállapodás. Hedis Plasert asszony azonban levelében felteszi azt a kérdést, mint amit Weber úr is, a tanács tudja -e garantálni, hogy júniusban a parlament elé tárgya ezt a kérdést, illetve júliusban tudunk erről szavazni majd. Az új megállapodást júniusra, júliusra várhatjuk? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselők pontos időbeli, illetve tartalmi pontosítást kértek. Nyilvánvalóan ez nem ugyanaz, hogy most ide hozok a parlament elé idehozom a parlament elé a végleges megállapodás alapjait, vagy pedig, hogy kötelezettségvállalásokat tárok önök elé az Egyesült Államok részéről, hogy eh, a parlament javaslatait figyelembe veszem. Ne, ez nem ugyanaz, mintha egy új megállapodásra jönnék ide. Ha azt kérdezik tőlem, hogy egy hónapon belül új megállapodást tudunk-e idehozni önök elé, a válaszom nem néhány hónapon belül vajon elérjük-e, eredményeket érünk -e el az Egyesült Államokkal és a parlament részvételével, olyan eredményt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvitassuk, ahogyan hiszünk a tanácsban egyébként, hogy az új megállapodás jobb lesz? Erre a válaszom igen, azt hiszem, hogy erre képesek vagyunk, és pontosan ezt kérem önöktől. Ezért nem utalok konkrétan a jelentéstevő javaslatára. azután, hogy megnéztem, hogy mi az általános hangulat, és hogy mennyire sokféle vélemény alakult ki önök körében az átmeneti megállapodással kapcsolatban, azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, realistább lenne, hogyha időt kérnék a parlamenttől annak érdekében, hogy három hónapon belül mondjuk ide jöhetnék a parlamenthez, és elmondhatnám, hogy melyek az alapelemek, amelyekben az Európai Unió, az Egyesült Államok Bizottság, Parlament, Tanács bele akarunk venni a megállapodásba. Azt hiszem, hogy ezen feltételek mellett a vita egészen más lenne. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Az utolsó hozzászólás pedig a jelentéstevőjé, Janine Hennis Plaserté. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, sok minden elhangzott. Néhány dolgot kihangsúlyoznék Buszutil úrnak és Soros elnök úrnak mondanám, hogyha, hogyha nem szavazzuk meg ezt a megállapodást, azzal nem teszünk rosszat az európai polgároknak, ilyen érvet kérem ne használjanak. Kolod Morális is elmondotta, hogy erkölcsi felsőbséget, felsőbbrendűséget nincs joguk érezni ezzel kapcsolatban. Nos, nagyon fontos lenne, hogy a parlament hangját meghallgassák, de ez még nem jelent az önök részéről teljes elkötelezettségét. Szerintem zsarolnak minket, amíg azt mondja, amikor időt kérnek erre. Elnézést kérek, de fölemészt engem teljesen ez a vita. A TFTP nem egyeztethető össze az európai polgári szabadságjogokkal. Szerint azt gondolom, hogy ezt az európai joggyakorlat is bebizonyítja, ezt már korábban is elmondtam. Teljesen világos a helyzet, ezt már többször is elmondtam. Mindenki egyetért abban, hogy együtt kell működni az EU-nak és az USA-nak, az EU-nak, a tagállamoknak és a tanácsnak ki kell jelölni a célkitűzéseket, erőfeszítéseket kell tenni, de úgy látom, nincs összhangban a parlament és a tanács. Még egy dolog. Az európai felelősségről, felelősség tudatról van szó, európai megállapodást kell kötnünk. Nem engedhetjük meg, hogy végül Belgium és Hollandia igye meg ennek a kérdésnek a levét. Több időt kért. Nos, ezt a kérdést el, átutalom majd, vagy elmondom majd az elnökök érdekezletnek, de érdekezletének, de azt hiszem nem fogalmazott megfelelően világosan. A mai nap során lesz még egy elnökök értekezleti ülés, vagy elnökök értekezlete, hogy oda továbbítom a kérését. Elnök, köszönöm. Megköszönöm ezt a vitát, rendkívül fontos témáról beszéltünk. Nem igazán tartottuk be a rendelkezésünkre álló időt, 40 perccel túlfutottunk, de hát ez történt. Holnap délben lesz erről a szavazás. Köszönöm, és lezárom ezt a vitapontot.